Egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a humanitárius helyzet a külső határainkon aggályos szorosan együtt kell, hogy működjünk a szomszédos országokkal, nemzetközi szervezetekkel, hogy javuljon a helyzet. Szeretném elmondani azt is, hogy nagyra értékeljük az összes humanitárius feladatot ellátó partnerünk munkáját. A bizottságnak továbbra kell dolgoznia azon, hogy az EU milyen támogatást biztosít a külső határokon, hogy javuljon a helyzet. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. Brünnök miniszterasszony, a bizottság nevében Dali biztos asszonyt hallgatjuk meg, tessék. Köszönöm, elnök úr. Kedves miniszter, kedves képviselők, örülök annak, hogy ez a vita ma itt eh, megvalósul. Külső határainkon a menekültek helyzete, humanitárius helyzete igen nagy aggály mindannyiunk számára. Az Európai Unió a menedékjogot kérők, eh, bevándorlók és eh, menekültek jogait támogatja. nem ő erőszak a bevándorlók és menekültek ellen elfogadhatatlan. Ezt nem is kell, hogy említsem. Az alapvető jogok tiszteletben tartása, a jogállamiság nagyon fontos, hogy minden esetben megvalósuljanak a tagországok, teljes mértékben be kell, hogy tartsák ezeket az elveket, és érvényesítsék a, a, az EU-s joganyagokat a határon. Nem lehet őket visszatolacolni a hozzáférés a menedékjogi eljárásokhoz, az EU kartájának megfelelően nagyon fontos, hogy érvényesüljenek az Európai Unió a szükséges mechanizmusokat a visszataloncolás ellen elindították. Nagyon fontos, hogy ezzel egy megfelelő reakció megvalósulhasson. A külső határokon a kihívások jelentősek, és a bizottság folyamatos kapcsolatban van a tagországokkal, segítséget nyújt nekik, beleértve a pénzügyi támogatást, a nemzeti határőröket, annak érdekében, hogy az alapvető jogok érvényesüljenek. A bizottság szoros figyelemmel követi a külső határokon a helyzetet, és a tagországokkal szoros kapcsolatban van, megvizsgálja azt, hogy milyen esetben sérül az EU-s jog a határokon. A szerződések óvójak, őrzőjeként a bizottság megfelelő lépéseket fog hozni. Jelenleg eh, létezik egy eh, új európai határ és partvédelmi ügynökség, mandátumukat kibővítettük, annak érdekében, hogy az alapvető jogok mindenetben, minden esetben érvényesüljenek. Felépít, fel, kidolgoztunk egy eh, stratégiát is, illetve ez az ügynökség kidolgozott egy stratégiát. Kineveztünk egy tisztviselőt is, aki hozzájárul az alapvető jogokra vonatkozó stratégiához, illetve hogy figyelemmel kísérje az alapvető jogok érvényesülését. Folyamatosan meg fogják vizsgálni a megfelelőséget, illetve a Frontex operatív műveleteinek megfelelőségét ők a közös művelet keretében, ők lesznek az alapvető ügynökség szeme és füle úgymond. Az új ügynökség felállított eh, egy panaszmechanizmust is. Ez a mechanizmus lehetővé teszi minden olyan személy számára, akik eh, kapcsolódnak az ügynökség munkájába, és úgy érzik, hogy ők magukat eh, sértések érték, illetve olyan feleket illetően, akik képviselnek egy ilyen személyt, benyújthatnak panaszokat az ügynökséghez. Amit a külső határokon történik, mindennek hatása van az EU-ra. Éppen ezért az EU mindig is támogatta a külső határainkon a partnereinket, illetve megpróbálta a döntéshozatalt segíteni. Az EU kulcsfontosságú szereplő megpróbálta a menekülteknek mindenütt segítséget nyújtani, különösen a szomszédos országokat illetően. Nagyon fontos a csempészet, az ember csempészet ellen is küzdeni. Például az EU támogatja a Törökországot, hiszen itt több mint 4 millió menekült ért, él Törökországban 6 milliárd eurót tudtunk mobilizálni, és mindennek kézzelfogható eredményei vannak. Több mint 1,7 millió érzékeny, sérülékeny menekült profitálhat, kaphat segítséget a legnagyobb EU-s humanitárius projektből. Gyermekeket segítünk abban, hogy rendszeresen járhassanak iskolába nyugat-balkán partnereink, megbízható, erőteljes partnereink a bevándorlás kezelésében, illetve a biztonsági kihívások kezelésében. Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában a kapacitásainkat, kapacitásaink elérték határaikat, és nagyon nehéz körülmények között élnek a menekülnek. További kapacitás segítségnyújtása van szükség, illetve nagyon fontos, hogy a másodlagos mozgásokat is figyelemmel kövessük, illetve a bevándorlókat humánus módon kell kezelni. Az EU pénzügyi és technikai segítséget nyújt a Nyugat-Balkán térségének az előcsatlakozási alap eszközével azért, hogy kialakíthassák nemzeti bevándorlási rendszereiket. Az EU 135 millió eurót biztosított Észak-Macedóniának, Szerbiának és Bosznia-Hercegovinának különböző előcsatlakozási eszközökön keresztül, és 32 millió eurót az EU-s humanitárius segítségnyújtás keretében. Ezek a műveletek az EU-ban és az EU-n kívül a legsérülékenyebb meg, megvédések, különösen a gyermekek kíséret nélkül utazó gyermekek megvédése továbbra is prioritás marad a bíróság számára. A bizottság meg fog tenni mindent annak érdekében, hogy foglaljuk, foglalkozunk a menekültek helyzetével. Mindenkinek joga van a méltó bánásmódhoz, és ezt meg kell védenünk. Nagyon sok minden sikerült elérnünk, de még sok feladatunk van. Nagyon fontos, hogy megegyezzünk abban, megállapodjunk abban, hogy a bevándorlás valóságát hogyan alakítsuk. Nagyon fontos, hogy közös értékeinkhez tartsuk magunkat, a humanitárius felelősségvállaláshoz, illetve e, a társadalmainkat kohézívabbá és integrálásra képesebbé tegyük. Köszönöm szépen! Köszönöm, Hafna. Köszönöm szépen, kedves biztos asszony. Most megkezdjük a frakció képviselőnek a meghallgatását. Néppárttal kezdjük. Rádev képviselő a szó, másfél perce van, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, mindannyian tudjuk, hogy a nyugat-balkáni útvonal az egyik legfőbb Európába vezető útvonal, és sajnos az egyik legfrekventáltabb is. Az olyan országok, mint Horvátország és Görögország az EU közvetlen külső határán mindig aránytalanul nagy terhet viselnek a földrajzi elhelyezkedésük miatt, ugyanis mindig itt lépnek be az EU-ba a migránsok. Láthattuk, hogy mi történik a horvát-bosnyák határnál, és azt is láthatjuk, hogy mi történik a görög szigeteken állandóan, folyamatosan érkeznek migránsok. A menedékkérők a hivatalos fogadó központokban jelentkezhetnek, de sajnos ezt ritkán teszik meg, általában emberkereskedők segítségéért folyamodnak, hogy így jussanak Európába. 2018 végén a magas migrációs nyomás miatt az Európai Bizottság 6,8 millió eurót folyósított Horvátországnak a külső határok megfelelő kezelése céljából. Ez teljesen megfelelt az EU-s jogszabályoknak, ezáltal akarták garantálni, hogy megfelelő fellépés történik a külső határoknál, miközben tiszteletben tartják az emberi jogokat és a menekültügyi szabályokat. És 2018 elején 36 millió eurót kapott Bosznia-Hercegovina, hogy a migránsok és menekültek szükségleteit el tudja látni. Csak akkor tudjuk, csak úgy tudjuk megvédeni a külső határainkat, ha közben tiszteletben tartjuk a migránsok méltóságát, alapvető emberi jogait és a nemzetközi szabályokat, vállalásainkat is. Horvátország megfelelően védte meg a külső határokat, és megfelelően alkalmazta a szabályokat, és köszönöm. Köszönöm, és főleg, hogy betartotta a felszólási időt is. Szocialista Demokrata frakció nevében Píri képviselője a szó másfél percben. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. 2018-ban példátlanul sok menekült érkezett, és ez felfedte az EU külső határvédelmének hiányosságait. De most már 2020-at élünk, az EU-nak 5 éve volt megoldásokat találnia, mégis Sokszor a külső határoknál állomásozó menekültek helyzete nem hogy javulna, hanem folyamatosan romlik. Továbbra is tétlenül nézzük, hogy várandós nők és gyermekek vesznek oda a földközi tengerben. Több ezer kíséret nélküli kiskorú él embertelen körülmények között a menekültáborokban, várva, hogy történjen velük valami fogadó központok, illegális visszatoloncolás, ezek nem olyan megoldások, amelyekre szükségünk lenne. Remélem, hogy a horvát soros elnökség figyelembe veszi az eszmecsorán, eszmecsere során elhangzottakat, és képviseli majd ezt a tanácsban. Az Európai Uniót körülvevő országok azok, ahova a legtöbb menekült érkezik, de azt sem szabad elfeledni, hogy sokszor a szomszédos országokból is menekülnek a saját polgáraik, úgyhogy fontos a Törökország és Marokkó, valamint hasonló országokban uralkodó emberi jogi helyzet kezelése is. Tiszteletben kell tartani az emberi jogokat, az emberek méltóságát, és ez érvényes a segítséget, védelmet kérő menekültekre is. Köszönöm szépen! Köszönöm, kedves kolléga! Rinyai úr a frakció nevében Ázmani képviselője a szó, kettő perce van. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, és köszönet a bizottság, a tanács képviselőinek is, hogy itt vannak ma este. Épp itt az ideje, hogy beszéljünk újra a migrációs helyzetről. Ezzel tartozunk az állampolgároknak, és a szabad, keres, szabad mozgást a Schengeni területen belül fönn kell, hogy tartsuk, ehhez viszont erős külső határokra van szükség. A bizottság az új csomagjában, a menekültügyi témákban átfogó javaslatot, átfogó megközelítést javasol a migrációs kérdés tekintetében. Azért, hogy csökkentsük a nyomást a külső határokon, nemzetközi együttműködésre van szükség harmadik országokkal. Ez az egyetlen megoldási lehetőség. Közben közös megközelítésre van szükség, a még mindig illegálisan a külső határokhoz érkező menedékesek esetében. Biztonsági ellenőrzés kötelezővé kell tenni, a befogadó feltételeket is humánis módon kell kialakítani ahol biztosítani kell azokat a központokat, ahol be lehet nyújtani a menekült kérelmet. A nemzetközi védelmet igénylő személyek esetén meg kell osztanunk a felelősséget. A gyors visszafordítást, a menekült kérem elutasítása esetén is közösen kell, hogy megvalósítsuk. Az új csomag tekintetében remélem, hogy lehetőség lesz arra, hogy javítsuk ezt a helyzetet. Két kérdésem van. A bizot, bizottság, illetve a biztos asszony egyérte azzal, hogy az EU kell, hogy föllépjen, amikor egy külső határmenti tagállam nem tud, vagy nem akar teljesíteni. És a bizottság hogyan fogja kezelni az EU belüli másodlagos mozgását a menekültkérőknek. Köszönöm kedves kolléga! Az Identitási Demokrácia frakció nevében Fander is képviselője a szó, másfél perce van, tessék. Enkele jaren worden we overspoeld. Szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Évek óta jelenség a nem kívánt menekült áradat, de ez csak az első lépés. 1 és 4 milliárd között van az afrikai népesség, és több százmillióan fognak beérkezni az Európai Unióba. Ezért kell leállítanunk a határon ezeket. Nem azért, mert utáljuk őket, hanem azért, mert szeretjük a saját lakosainkat. Sokan visszaélnek az emberi jogi kérdésekkel, és ezért ösztönzik a bevándorlást. Az állampolgársággal nem rendelkező személyeket is be akarják fogadni az országainkba, és azt akarják, hogy a migráció emberi jog legyen. Utopista módon próbálják ezeket a témákat támogatni. Az állampolgárok védelme a fő cél, és most az alapjogi kérdést eszközként használják föl azért, hogy nyitott határok politikáját folytassanak. A migráns válságot a határokon kell megoldani, ezt úgy lehet megoldani, hogyha visszautasítjuk, visszafordítjuk a gazdasági migránsokat. A valós menekülteket be kell fogadni. Az emberi jogi egyezményeket a 2020-as valósághoz kell kiigazítani, azért, hogy ne lehessen visszaélni ezekkel a témákkal. Köszönöm szépen, Fader képviselő. A zöld frakció nevében Strik képviselője a szó másfél percben. If we talk about common external borders, we also... Elnök úr, hogyha közös határokról beszélünk, akkor nem csak az ellenőrzésre kell gondolnunk, hogy ki eh, lép be, hanem eh, ki eh, fér hozzá a menedékjogi eljárásokhoz hogy méltósággal kezelik el őket. Tudjuk azt, hogy nagyon sok határon nem tartják be a szabályozásokat. A pushback-ek elterjedt módszer Európában. Holnap a Strasbourgi Bíróság határozatokat fog hozni, ítéletet bíróság kapcsán. A pushback brutális erőszakkal is kapcsolódhatnak. Ez a horvát határon valósult meg a legutóbbi hétvégén folytatott látogatásunk alkalmával. Sokkal bennünket az, hogy ezt az elterjedt erőszakot számos szereplő elismerte, a horvát kormány ezt azonban tagadja. Mindez azt mutatja, hogy az erőszak nem fog megállni, hogyha az Európai Unió szemet húgy mindefelett a szabályainkhoz, értékeinkhez csak akkor tudunk ragaszkodni, hogyha igenis komolyan vesszük ezeket a problémánkat, és biztosítjuk a szabályoknak való megfelelést. A bizottságot arra szólítom fel, hogy indítson nyomozást ezekben az ügyekben, és a nyomozásnak a Schengen értékelésbe is szerepelnie kell. A bizottság monitoring mechanizmust indított Horvátországban, de tudjuk azt, hogy nem a monitoringra, hanem a határellenőrzésre fordítják mindezt és monitoring nincs azon a zöld területen, ahol a pushbackekre sor kerül. Felmerül a kérdés, hogy Horvátországot csak a zökenőmentes Schengeni térséghez történő csatlakozás érinti, vagy a határok megfelelő ellenőrzése. Nagyon fontos. Az elnök megszakítja hozzászólót. Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy tartsa be a felszólási időt. LKR frakció nevében Brudzinski képviselője a szó. Egy perce van, tessék. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo. Elnök úr, hölgyeim és uraim! A bevándorlás kapcsán meg kell nézni a gyökereit ennek a problémának. Egyrészt az instabilitás, a háború a szomszédos országokban, illetve nem megfelelő hozzáállás. 2025-ben mindez azt jelentheti majd, hogy nagyon sok menekültnek nem segítettek, hanem őket visszaszorították a gazdasági bevándorlók. Eddig az Európai Unió hatása a szomszédos országokra nem volt elégséges, és a tényleges fenyegetés nem csökkent. Ez egy további menekült válságot okozhat, amelyel majd küzdenünk kell. Tehát egyértelműen ki kell mondanunk, célzott intézkedésekre, van szükségünk, és jó akaratot kell tanúsítani a tagországoknak. Kedves kollégák, hogyha nem tartják be a felszállási időt, mond, muszáj lesz, hogy elvegyem a mikrofont. Kérem, hogy ne kényszerítsenek erre. Gu Engel frakció nevében ezt képviselője a szó. Ja. No. Ja, es ist richtig, dass die Grenzpolitik Helyén valónak tartom, hogy a határpolitika európai politika kell, hogy legyen, és nem szabad egy tagállamra, úgy mint például Horvátországra bízni. Azt is helyesnek tartom, hogy a menekültügyi politikát és migrációs politikát európai szinten kell megoldani. Sőt, meg is tudom érteni, hogy Horvátország tekintettel arra, hogy mi történik Görögországban, el akarja kerülni, hogy maga is ilyen helyzetbe kerüljön. De ez nem indokolhatja, nem jogosíthatja fel a horvát rendőrséget hogy kínozza a menekülteket, megverjék őket, kutyákat uszítsanak rájuk, elvegyék tőlük a vagyontárgyaikat, és sebesülten otthagyják őket a határ mentén az erdőben. Ilyesfajta szadizmust nem lehet indokolni európai szabályokkal. A gyermekek védelme, a kínzás tilalma, és így tovább. Erről megállapodásokat kötött Horvátország is, Horvátország is aláírta vonatkozó megállapodásokat, és az emberi jogokat mindenütt védeni kell a határokon is. Köszönöm szépen, Pautakis képviselője a szó, egy perc. Köszönöm szépen. A neodemokratia kormánya Görögországban börtönöket hoz létre a görög szigeteken. Egy német javaslatnak megfelelően, és továbbra sem hajlandó megfelelő menekültügyi körülményeket biztosítani. Sokakat kitoloncolnak az országban, és nagyon kevesen kapnak csak menedékstátuszt. Gyakorlatilag visszaküldik az embereket vissza a címzetnek jelszóval, tömegesen toloncolják ki az embereket, az Európai Unió, USA és NATO számlájára írható háború poklába. Az EU-Törökország megállapodást még nem hajtották végre teljes körűen, a Dublini szabályokkal is gond van, nem teszik lehetővé, hogy a civil szervezetek elvégezzék a munkájukat, és a szigeteken élők számára és a menekültek számára egyaránt folyamatosan romlik a helyzet. Zárjuk be a fogadóközpontokat, és engedjük meg, hogy az emberek oda menjenek, ahova szeretnének. Szokol képviselő egy perc. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elfogadhatatlan, hogy már megint álhírek terjednek téves információk terjednek arról, hogy Horvátország valamiféle illegális pushback akciókban venne részt. A különböző civil szervezeteknek megvan a maguk agendája, be akarják feketíteni Horvátországot, megakadályozva, hogy Horvátország a Schengeni övezetbe beléphessen. Olyan migránsokról van szó, akiknek az identitása, személyazonossága nem ismert, 5-6-szor megpróbálnak átlépni illegálisan a határon, és semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a horvát hatóságok nem megfelelően jártak volna el, sem egyik esetre sem sincs bizonyíték. Horvátország védi az Európai Unió külső határát, harcol az illegális migráció ellen, 1300 kilométernyi külső határt véd, mégpedig magas minőségű módon. Csak tavaly 900, több mint 900 illegális embercsempész sikerült letartóztatnunk. Lehet, hogy pont ez zavar itt egyeseket, és ezért terjesztenek hazugságokat Horvátországról. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egy kékátyás kérdést szeretne föltenni önnek ENSZ képviselő. Elfogadja? Tessék. Fritz. Ja, ich bin schon erstaunt. Es gibt ja nun eine Menge... Számos bizonyítóka van annak, hogy illegális pushbackek valósulnak meg a horvát határon, és az összes érintett menekültet három-négyszer toloncoltak hisz anélkül, hogy menedékjogot kérhettek volna. Ön hallotta erről? Hallotta arról, hogy nagyon sok menekült amiatt panaszkodik, hogy erőszakot kellett elszenvedjen, a legrettenetesebb módon önök ezt igronálják, vagy hajlandóak elismerni azt, hogy mi is a valóság. Prego. Tessék. Nagyon sok hazugságot hallottam már az életben, de attól, hogy ezerszer el, elismétlünk egy hazugságot, még nem válik valósággá. Nyilvánvalóan vannak sokan olyanok, akik eh, megpróbálják kihasználni a maguk javára a menekültügyi rendszert, nyilvánvaló, hogy hazudnak azok az emberek, akik azért hagyják el ország, nem azért hagyják el országukat, mert háború elől menekülnének, hanem más okokból. Lehet, hogy ön hisz ezeknek az embereknek, én nem hiszek nekik. Köszönöm. Köszönöm. Szántos képviselője a szó, másfél perce van, tessék. Köszönöm, elnök úr. Nem tagadhatjuk a menekültek, a migránsok milyen helyzetet kell, hogy elszenvedjenek több területen a világban, de főleg az Európai Unióban. Horvátország EU-s tag, Bosznia-Hercegovina határán láttuk, hogy milyen a helyzet, és közvetlenül láttuk, hogy hihetetlen a helyzet, milyen erőszakosan, embertelen módon lépnek fel velük szemben, a, hogyan lép fel a horvát rendőrség olyan emberekkel szemben, akik méltóbb életet szeretnének és sokszor még halálesetek is előfordulnak. Ma hallottuk, hogy egy parlamenti kezdeményezéssel élünk, egy kivizsgálás érdekében. Azért, hogy ne sértsük a plenáris szabályokat, én a felszólásom végén sokkoló fényképeket fogok átadni, közvetlenül a tanács képviselőjének adom át ezeket a fényképeket. Nagyon sok menekült van Boszniában, kísérlet nélküli fiatalkorúak olyan körülmények között vannak, amilyen körülmények között senkinek nem kéne élnie nagyon sokan közülük már az Európában élő családtagokhoz szeretnének csatlakozni. Biztosítom önöket arról, hogy ez teljes káoszban történik, nem sikerül ebből a bizonytalan helyzetből kivennünk, megszabadítanunk az embereket. A kérdésem az, mi lenne, hogyha legális, gyors csatornákat szerveznénk humanitárius vízumokkal, és így oldanánk meg ezt a problémát és a családegyesítés érdekében, tanulás, munka érdekében is vízumokat adhatnánk ki. Hogyha csöndben vagyunk, közönsek vagyunk, az elfogadhatatlan. Közöm, Santos kolléga, kékkártyás kérdést szeretnének föltenni önnek, Glavak úr szeretne kékkártyás kérdést föltenni. Egyébként szeretném azt is közölni, hogy arról döntöttünk az elnökök érde, értekezletén, hogy egy felszóláshoz egy kékkártyás kérdést tudunk elfogadni, aki leggyorsabban jelzi a szándékát, azt tudjuk elfogadni. Szántos képviselő elfogadja Glavák képviselőnek a kérdését? Tessék. Köszönöm szépen, alelnök úr. Kedves kolléganő, én horvát képviselő vagyok. Csak azt szeretném elmondani, hogy Horvátország nak nagyon fájdalmas emlékei vannak, miután Szerbia megtámadta Horvátországot. Több ezer menekült érkezett hozzánk a délszláv háborúk idején, ezért arra kérem önt, hogy ne beszéljen olyasmiről, amihez nem ért, amiről nem tud eleget. Én Horvátországban élek, és tanúsíthatom, hogy a horvát határokon a nemzetközi szabályoknak és az európai jogszabályoknak megfelelően járnak el a menekültekkel, más országoktól eltérően nálunk nincs kerítés a határon. Fronteiras não quer dizer viol határvédelem nem azt jelenti, hogy a nemzetközi jogot megsértjük, hogy az emberi jogokat megsértjük. Ha Orvátország a saját határait védeni kívánja, de nem szegi meg a nemzetközi jogot, az emberi jogokat, akkor miért nem fogadja el az ellenőrzési mechanizmust, hogy felmérjük, hogy mi történik ott. A parlamentnek egy ilyen kivizsgálást kell indítania. Págázár képviselője a szó, egy perce van, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Dali, biztos asszony, ha nem tévedek, odafigyeltem, amit mondott, ön azt mondta, hogy minden a mi kezünkben van. Nem, ez egyáltalán nem így van. Nem teszünk meg mindent, ami a rendelkezésünkre áll. Tudjuk, hogy a Dublini rendelet nem működik, és a tanácsnál át le ez a téma. Nincs közös politikánk legális migráció és menekültügy témájában. És ez az oka ennek a katasztrófának. Nem teszünk meg mindent, amit megtehetnénk. Ön azt mondta, hogy már nagyon sok eredményt sikerült elérnünk azt sikerült elérnünk, hogy pokoli körülmények között élnek emberek. Líbia, ahol ön azt mondja, hogy támogatást adunk, hogy csökkenjen a szenvedés, nem tesszük meg, és nem tesszük meg a legfontosabbat, amit megtehetünk, hogy Líbia nem biztonságos ország, hogy ezt kimondjuk. Ezt megtehetjük. Amikor valóban mindent megteszünk, ami a rendelkezésünkre áll, Dali biztos asszony, az alapjogok nem szavak, mert alapjogi funkcionáriusokról beszél, még 40 szemét biztosítanak, de mikor fogják már felszámolni ezt a helyzetet? Köszönöm szépen. Bárdella képviselője a szó. Egy perce, másfél perce van. Monsieur le Président, la fameuse crise des réfugiés qui... Menekült válság 2011-ben indult az európai kontinensen, a menekült megmenekült válság jelentős volt két év alatt, meg kétszereződött a Görögországban érkezettek száma. Szamosz szigetén több menekült él, mint lakos. Törökországgal közös határon a Frontex teljes mértékű tehetetlensége vált valóságá. Visz, Beszélhetünk azokról a feltételekről, amelyek mellett a menekültek értek, de ezzel csak a tényeket nézzük, ahelyett, hogy megoldanánk a gyökerét a problémának. Nagyon fontos ezeket a drámákat elkerülni. Humanista módon kell lebeszélni az átlépésről az érintetteteket. Törökországgal nagyon fontos megoldani eh, az illegális partra szállást. Görögország ebben jól teljesít. Nem szabad megengedni azt, hogyha valaki ellen per van, akkor elhagyhatja az országát, és ezzel más országok helyzetét súlyosbítják a 21. százal. Nagyon fontos, hogy mindenütt eh, maradhassanak a saját lakosok markert e képviselő másfél perc. köszönöm szépen európában nőttem fel és amikor felnőttem mindig azt hittem hogy az emberi jogok megsértése az állami önkény a humanitárius válság ez olyasmi ami máshol történik és nem európai tagállamokban. aztán a földközi tengeren jártam, egy tengeri mentő akción vettem részt, és azt láttam, hogy ott az iszlamista milíciákat nagyobb arányban támogatjuk, mint azokat az embereket, akik előlük menekülnek. Lászboszon két fiatal szíriaival találkoztam, akik megkérdezték tőlem, hogy Európa miért kezel bennünket úgy, mintha állatok lennénk, és nem tudtam neki mit válaszolni. A múlt héten jártam Boszniában, és nem csak egyes civil szervezetek beszélnek pushbackekről, hanem a boszniai EU-s delegáció, az UNHCR és a horvát emberjogi megbízott, tehát egy állami szerv indul ki abból, hogy itt pushbackek vannak. Látható ott az erőszak, a külső határokon egyszerűen nem vesszük figyelembe a saját szabályainkat sem, mert mások az érdekeink. Így nem működhet egy demokrácia hosszú távon. Én hiszek az Európai Unióban, de szeretnék még inkább abban hinni, hogy mi mik vagyunk, és nem, hogy mik szeretnénk lenni. Mi az, ami mellett szavat, szavakban teszünk csak vállalást. Jó lenne, hogyha Horvátország azt mondaná, hogy rendben, megengedünk, megengedjük, hogy egy humanitár, független humanitárius megfigyelő misszió érkezzen ide, és közösen őrködjenek a külső határok felett a határőrökkel. Jó lenne, hogyha Horvátország bebizo- be akarná bizonyítani, hogy nincs mit rejtegetniük, egy ilyen független mechanizmus ezt lehetővé tenné, de önök ezt nem hajlandók elfogadni. Köszönöm szépen. Kékkártyás kérdést szeretne önök föltenni Szafkó képviselő. Elfogadja? Tessék. Sorry, micro, your colleague. Micro. Kapcsolja be a mikrofont. Mr. Markert. I... Markert úr, én magam is menekült voltam a korábbi délszláv háborúk idején. Több ezer menekülttel dolgoztam együtt ügyvédként, akik a délszláv háborúk miatt menekültek. Az, amiről ön beszél, az hazugság, szemenszedett hazugság. Ne használják ürügyül az igazi menedékkérőket, arra, hogy hazugságokat terjesszenek, az emberi tragédiákat arra használják fel, hogy Horvátországra mutogassanak újjal egy olyan dolog miatt, amit Horvátország nem tesz, nem követ el. Egy millió százezer horvát él Bosznia-Hercegovinában, ott bosnyákok, horvátok és szerbek kaptak horvát útlevelet a háború idején, őket is megvédjük. Márkvárt kolléga hát mindig felmerül bennem a kérdés, hogy mit is jelent az, amikor egyszerűen mindenkinek azt, mindenkire azt mondják, aki ott nyomozik, oknyomozó újságíróknak, akik bebizonyították, hogy pushbackekre kerül sor, vannak videófelvételek, akkor önök mindenkire azt mondják, hogy ők hazudnak. Így értelmezik a sajtószabadságot. Én nem tudom, milyen az, amikor valakinek menekülnie kell, de ha már ön maga is megtapasztalta ezt, akkor jó lenne, hogyha elbeszélgetne Boszniában azokkal, akikkel mi is beszéltünk a hétvégén, akiket megvertek, akiket megkorbácsoltak, hát ők nyilvánvalóan nem saját magukat korbácsolták meg és verték meg. Köszönöm, Köszönöm szépen. Frankos képviselője a szó, egy perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék azokhoz a görögökhöz szólni, akik a tévében látják, hogy mi történik, és azokhoz, akik Szamos szigetén vagy a másik szigeteken élnek, és valójában látják közvetlenül, hogy mi is történik. Az Európai Unió nem engedi meg, hogy a civil szervezetek elvégezhessék a feladatukat, és nem tesz semmit a muszlimok esetében, akik nagy tömegben érkeznek, és mecseteket akarnak építeni. Sajnálatos, hogy az Európai Unió adófizetői pénzekből biztosít szabad pénzt az illegális bevándorlók számára. Ugyanakkor sok görögnek el kellett adnia az autóját, mert a válság miatt elszegényedett. A Görögország keresztény népe nem akarja ezt elfogadni Európa részéről. Köszönöm. Árvanitis képviselője a szó, egy perce van. Köszönöm, elnök úr. úgy gondolom, hogy elveszünk a részletekben. Elfelejtjük, hogy a migránsok, menekült jogot kérők, menekültek méltóságáról van szó. Az Európai Unió sok ember számára pokoli helyzeté vált, és ide értem még Bosznia-Hercegovinát és más országot is. Látjuk, hogy erőszakosan lépnek föl a migránsok ellen. Ezt mi magunk láttuk, saját szemeinkkel láttuk. A szocialisták, zöldek, más képviselők láták, hogy több ezer ember ott van a határoknál, és elkeseredett. Azt mondják, hogy ez hamis hír. Hát a saját szemünkkel láttuk. Itt csak a szélső jobb retorikával tudnak erre választ adni. És hadd mondjam el, hogy Görögországban a migránsoknak nagyon hideg időben kell valahogy élniük. Milyen javaslatokat tesznek azért, hogy javuljon a helyzet? Ponszáti Obiosz képviselő, szó egy perce van. Köszönöm, elnök úr. A menekülteket nem tekinthetjük külső ügynek, hiszen nagyon sokan küzdöttek, nagyon sok európai generáció, beleértve azokat az én országomban, akik a fasiszta horror ellen menekültek 81 évvel ezelőtt, és menekültügyi státuszuknak köszönhetően vannak gyermekeik, unokáik, akik itt ülnek a parlamentben, és ki tudja, hogyha sajnálatos módon máshogy alakult volna a sorsok, sorsuk. A menekült lét nagyon fontos, hogy kapcsolódjon ahhoz, hogy befogadó otthonra találjanak. Nagyon fontos, hogy egy um, kikötő lehessen Európa az ezen szám, e, száma, emberek számára. Úgy kell, hogy érezzék, hogy Európa az otthonunk. Nem szabad vezekelniük a kolonializmus bűneiért, hanem nagyon fontos a békét és az előrelépést előmozdítani a világon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dupont képviselője a szó, egy perce van, tessék. Szegára, prezident. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Az elmúlt plenárison beszéltünk a görög szigeteken, ma, most a horvát határól van szó. Szóval mind a két esetre vonatkozott, fogla, vonatkozik az, hogy a nemzetközi jogot követünk, meg, és megtartjuk a humanitárius standardokat, akkor tud működni a menekültügyi rendszer. A külső határok védelme alapfeltétele mindennek Görögország számára, Horvátország számára, és minden olyan szemben, amely EU-s külső határt képez. Nagyon ezek a szabályok betartása, viszont nem szabad senkit ezzel a felelősséggel magára hagyni. Fontos így megközelíteni a kérdést. A tanácsot kérdezem, illegális lépések száma növekszik a Balkán térségében, és nem jelenti mindez, hogy egy ambiciózus bevándorlási csomagot használjunk. Ha nem használjuk ki ezt az ablakot most, akkor mit? Köszönöm szépen. López Aguilar képviselő a szó, egy perce van. Köszönöm, elnök úr. Dali biztos asszony, erőszakos fellépés, orvosi ellátás megtagadása, jogi támogatás, információ megtagadása, ez nem csak a nemzetközi, hanem az európai jogot is megszegi a 2013-as menekültügyi jogszabályunkra gondolok, és tömeges határmenti visszafordítás erőszakos eszközzel, azon túl, hogy az alapjogi karta 19-es cikkét megszegi, az európai jogot is megszegi. A bizottságnak az a kötelezettsége, hogy biztosítsa az európai alapokhoz való hozzáféréshez, és minden tagállam tartsa be az alapjogokat, és ez a menekültjogi migráns témákra is érvényes. A bizottságnak biztosítania kell azt, hogy semmilyen visszafordítás ne legyen lehetséges egy olyan országban, mint Líbia, amely nem biztonságos ország. Legális, biztonságos csatornákat kell kialakítani, azért, hogy a életüket megóvják, megmentsék ezek az emberek. Humanitárius vízumokra van szükség. Az előző mandátum során ezt kértük már a bizottságtól. Ez az önök feladata. Köszönöm szépen. Kékátyás kérdést szeretne önnek föltenni. Sodrova képviselő fogadja? Tessék. Köszönöm, elnök úr. Kedves kolléga, a szociáldemokraták részéről újra és újra az hangzik el, hogy nyitottnak kell lennünk a humanitárius segítségnyújtás területén fel kellene vennünk, be kellene fogadnunk több ezer menekültet a humanitárius segítségnyújtás jegyében. Egyetértek, hogy az Európai Uniónak a segítségért folyamadók számára egy biztonságos helynek kell lennie, ahova nyugodtan jöhetnek, de a cseh köztársaságban elutasította a szocialista vezetés, hogy 50 szír menekült gyereket fogadjunk be. Hát nálunk ez a helyzet, még 50 kíséret nélküli gyereket se akarnak befogadni. A kérdését pont a szocialistáknak teszi fel itt a parlamentben. Én nem említettem egyik politikai családot és egyik országot sem konkrétan de bárki, aki ide bejött az Európai Parlamentbe, az egy tagállamot képvisel, és esetleg olyan tagállamot, amely megszegte a Lisszaboni szerződést, az alapjogokat, a menekült jogot, és a, eh, ugyanakkor minden tagállam számára, az önállama számára is kötelezők ezek a nemzetközi egyezmények. A humanitárius jog kötelező mindegyünk számára, tiszteletben kell tartani a menekült jogot kérőket. A fádoró pont azért döntöttünk ma, vagy azért e- folytatunk eszmecserét ma, hogy megakadályozzuk az illegális eljárásokat. Itt a kartában elfogadott jogokat minden tagállam egységesen elfogadta. Köszönöm szépen, kedves kolléga. a képviselője a szó, egy perce van, tessék. Grazie. Köszönöm, elnök úr. a migránsok menekültek helyzete az unió külső helyze, határainál, a horvát határnál is ezek ismert helyzetek. Vannak itt horvát kollégák is, és biztosan ugyanazt fogják nekem mondani, hogy ez nem igaz, hogy nincsenek bizonyítékok. Egy hónappal ezelőtt egy nem kormány szervezet beszámolót kér, készített arról, hogy a múlt évben mi történt a horvát határokon. A horvát hatóságok visszafordítják ezeket az embereket, visszaküldik Boszniába, lőnek rájuk sűrített levegővel, mezitláb küldük el sokszor mesztelenül. A, ez és sok nem kormányszerület is ezt tudja tanúsítani. A bizottság azt mondja, hogy Horvátország megfelel a és csatlakozás feltételeinek. Ha kell, én elmegyek a határa, de éjszaka előzetes értesítés nélkül, és mindig, amikor azt mondják, hogy hazudunk, akkor majd én hozom a bizonyítékokat. Köszönöm szépen. Ressler képviselő szeretne egy kékhágyas kérdést föltenni önnek. Fogadja? Tessék. Nagyon szépen köszönöm. Kedves Joveva kolléganő, teljesen egyértelmű, hogy mindazok, akik nemzetközi segítségért, védelemért folyamodnak, ezt megtehetik a hivatalos határátkelőkön és a megfelelő úti okmányok felmutatásával. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy teljesen függetlenül azoktól a alaptalan állításoktól, amelyeket ön itt felsorolt, Ön szerint miért van az, hogy Horvátországban minimális számú személy kér menekült státuszt? Miért van az, hogy a, akik át akarnak kelni a horvát-bosnyák határon, nem a hivatalos határátkelőkön próbálkoznak, és miért nem a hivatalos okmányok felmutatásával teszik ezt? Kedves Szögeszle kolléga, semmilyen menekült jogi kérelemről nem beszéltem, nem beszéltem minimum és maximum számokról. Én arról beszéltem, hogy mi történik ezen a határon, a horvát határon. Ön azt mondja, hogy ez hazugság. Jó, ha akkor így van, akkor be tudjuk majd ezt bizonyítani, képekkel, felvételekkel. Ha szükséges, elmegyek a határa. Valójában én voltam ott a határon újságíróként, most politikus vagyok, most még inkább megvan az indokom arra, hogy elmenjek oda, hogy befolyásolni tudjam a döntéseket. Én magam fogom majd bizonyítani, hogyha ő nem hisz nekem. Köszönöm. Blaskó képviselője a szó, egy perce van, tessék. Vážený pane Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szót. Emberként sajnálom azt, hogy milyen helyzetben van több ezer bevándorló a határon. Az illetékes hatóságok hozzáállása zavar azonban igazán, amely ezekhez a szomorú helyzetekhez vezetett. A legtöbb migráns olyan országból érkezik, ahol nincsen háború, azért jönnek Európába, hogy egyszerűbb életük legyen illetve jelentős szociális előnyöket élvezhessenek. Nincsenek saját országainkban is elég problémák, gazdasági problémák. Milyen joggal részesítik előnyben a migránsokat az adófizetőkkel szemben? Milyen joggal uh, részesítik őket uh, előnyben a nyugdíj, nyugdíjasokhoz képest, akik egy életen át fizették a társadalombiztosítást? Azt gondolom, hogy mindez károsítja a polgárokat és Európát. Lager, per un minut. Bözelge képviselő, egy perce van, tessék. Two weeks ago we already discussed situation. Két héttel ezelőtt már beszéltünk a görög hely, szigeteken uralkodó helyzetről, és azt kérdezem magamtól, hogy vajon mennyi, mennyi minden változott azóta ott helyben. Hát sajnos a válasz erre az, hogy semmi. Semmi nem tett az EU azért, hogy javuljon a helyzet. Igen, pénzzel segítjük a menekült központok, fogadó központokat, de sajnos még mindig olyan rosszak a körülmények a fogadó központokban, menekült táborokban, hogy mindenki tiltakozik már, a menekültek is, meg a helyi lakosság is. Úgyhogy szerintem nem mutogasson most már egymásra a bizottság és a tanács, hanem mindannyian tegyünk azért, hogy javuljon a helyzet a menekült táborokban. A bizottságnak a polgári védelmi mechanizmust életbe kell léptetnie, és az Európai Uniónak be kell fogadnia végre azokat, akiknek szükségük van a segítségünkre. Cselekedjünk ma, és ne várjuk meg ezzel a holnapot. Köszönöm. Zambászki képviselője a szó, egy perce van, tessék. Köszönöm, elnök úr. Nincs alapjuk arra, hogy Horvátországot, Görögországot vagy Bulgáriát kritizálják, hiszen a mi országunk védi meg önöket a muszlimoktól, a dzsihadistáktól, a terroristáktól. Mi vagyunk azok, akik megállítjuk azokat, akik el akarják árasztani az európai városokat. Minden országnak a saját határait meg kell védenie. Minden ország szuverén, és senki nem mondhatja azt egy szuverén országnak, hogy engedje be a terroristákat a saját területére. Itt képmutatást látunk. A önök közül senki nem ad személyes példát. Emelje föl az a kezét, aki a lakásába befogadott egy afgán terroristát, vagy egy dzsihadistát. Van itt? Befogadják ezeket a nappaliba a gyerekeik mellé? nem látom, hogy bárki jelentkezne. Úgyhogy ne legyenek képviselők, ezt kérem. Köszönöm. Viszont Blagodária. Köszönöm. Vos képviselője a szó, egy perce van. önné a szó. Thank you very much. I'm surprised. Köszönöm szépen. Meglepett az, hogy nem voltak kékkártyás kérdések az egyszeres kolléga után. Nagyon fontosak a kihívások a határokon, Számosan keresnek jobb életet az Európai Unióban, ahol nincsen szegénység, erőszak és éghajlati katasztrófa. Az EU-s menekült táborokban ez, igen nagy a nyomás, olyan számra számára, akik leginkább sérülékenyek, és az Európai uniós polgárok számára is elfogadhatatlan a helyzet, és az üres szavak nem segítik azokat, akiknek szükségük van a segítségünkre. Itt nem lehet néhány ország az, aki befogad mindenkit, Európa segítségére szorulnak. Az európai projekt áldozata a saját sikerének. Nagyon fontos, hogy együtt érezzünk azokkal, akik kockára teszik életüket, és nagyon fontos szolidaritást találni olyan országokkal, akik, ahova a legtöbb ország érkezik. Lejárt az időm, stratégiai megközelítése van szükségünk, és azt szeretném mondani, hogy egy azonnali megoldás lehetne az, hogyha nem csak a plenárison, illetve a, olyan időben folytatnánk ezt, amikor több van képviselő jelen, mint 40-50. Köszönöm szépen. Follát képviselője a szó, egy perce van, tessék. Persönlich vor Ort die humanitäre Situation an der a humanitárius helyzet felmérésére kétszer is ott voltam a horvát és bosnyák határon, és a helyzet továbbra is drámai, főleg a kísérlet nélküli kiskorúakra vonatkozóan túlterheltek a rendszerek, úgy, értik, úgy érzik ezek az emberek, hogy a, nem foglalkozik velük az EU a bizottság és a tanács részéről elhangzottaknak semmi értelme. Az Európai Unió folyamatosan a homokba dugja a fejét, és ez abszolút árt nekünk. Kérem, hogy érjék el, hogy a humanitárius helyzetet javítsuk, főleg a gyerekeket ki kell hozni onnan, és egy független monitorozásra van szükség az ezeken a határokon felmerülő incidensek tekintetében. Így Legyen végre egy egységes Európai európai szolidáris bevándorlási rendszer visszaélések és illegális visszafordítás nélkül az emberi jogok tiszteletben tartásával lehet csak valódi megoldásokat találni. Az Európai Unió legyen professzionális, különben elvesz. Üdvözlöm Önöket, és Önökön keresztül 450 millió európai polgárt. Folytatódjén a vita, a következő hozzászóló Sardone képviselő asszony az ID-tól. Öné a szó. Presidente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 következő hozzászóló krug képviselő asszony az ecr tól. tisztelt képviselőtársaim! ahogy megnézzük az európai liberális médiát, az az embernek a benyomása, hogy a migrációs válság 2016-ban megoldódott. A valóság azonban az, hogy ez még mindig tart. Két szempontból. Egyrészt a humanitárius szempontból, a külső határokon ez még megfigyelhető, másrészt az Európai Unióban migrációs válságban. Látjuk a statisztikákban, eh, hogy a helyzet még mindig nagyon nehéz és ez az Európai Unió politikájára vehethethető vissza 2015-ös döntésekre, amikor is mindenki előtt megnyitották a határokat. A határokon a legtöbb megjelentett menekültnek, menedékesnek tekintették, holott migránsok voltak. Lehet, hogy a valódi célzott, szándékos tevékenységgel állunk szembe, aminek a célja az volt, hogy több millió külföldit hozzanak be Európába olyanokat, akik nem keresztények. Az Európai Uniónak megvannak a megfelelő forrásai, de új ideológiára van szüksége, nem marxista. Hozzászóló Méló képviselő, az, képviselő úr az Európai Néppárton abertas é um absoluto disparate que só a utopia de. A nyitott határok egy olyan elképesztő ötlet, amit a baloldal próbál elérni. Egyetlen térségben sincsenek ennyire nyitott határok. Az életfeltételeiken javítani kellene, és emberségesen kellene fogadni ezeket az embereket, de ahogy, hogy ezt meg tudjuk tenni, a, ahhoz erőforrások kellenek, és ehhez szigorúan ellenőrizni kell az unió külső határait. Meg kell különböztetni azt, ami nem tartozik össze. A menekültek az egy dolog, a migránsok pedig egy másik. A menekülteket szerződések és törvények védik, de ezek nem vonatkoznak a migránsokra. Itt két különböző valóságról beszélünk. Aki menekült, az az életét félti, és őket meg kell védeni valóban. De azok, akik egyszerűen munkát keresnek, azok migránsok. Ők az egyes országok akarata és törvényei értelmében léphetnek be. Mindannyian tudjuk, hogy a migránsok ellenőrizetlen beáramlása elfogadhatatlan és veszélyes a szociális és demokratikus rendszereink ezt nem bírják el, az igazi menekülteket kell befogadni. Köszönöm. Tartsák be az egyperces hozzászólási időt. Következő hozzászóló Neuser képviselőtársunk a szocialisták és demokratáktól. Egy pillanat. Uh, just a second, just a second. Egy pillanat. Egy... Önhöz Yes, there was a blue card question. Do you accept it? Elfogadja a kékkártyás kérdést? Igen. Jetzt? Ja. Sie haben hingewiesen. Ön utalt arra, hogy különböző eltérő eh, jogi alapja van a menekültek és a menedékesekhez eh, kapcsolatos eh, elbánás bánásmóddal kapcsolatban. A kérdés azonban az, hogy a migránsoknak is vannak-e emberi jogaik, vagy az rájuk nem vonatkozik, csak a menekültek, menekültekre és menedékesek. A entrar no Tisztelt képviselőt